Right, welcome everybody. Üdvözlöm Önöket. Elkezdjük az ülésünket, mert van egy-két bejelenteni valóm. Először is eh, szeretném megkérdezni, hogy elfogadják-e a napirendet. Senki nem kifogásolta, ezért eh, folytatjuk. Megteszem a közleményeket, bár senki nincs, aki meghallgatna itt. Hát, március 7-én ebben az évben megszavaztuk a pénzügyi eh, piacokról szóló jelentéseket, illetve a Credit Default Swapról szóló jelentést. A szavazás után azt jelezte a jelentés készítő, hogy elkezdi tárgyalni a lehetséges első olvasatbeli megalapodásokat, ami prioritás ennek a szakbizottságnak. A tárgyalási mandátumokat a jelentés tervezet alapján fogják megadni, mert megszavazunk itt a szakbizottságban. Szeretném megjegyezni, hogy eddig nem emeltek kifogást, és ezért az eljárást így fogjuk követni. Ezen kívül az ECON szakbizottság március 16-án szavazott egy jelentésről az euró tagállamok közötti has signaled her intention to seek a first reading készpénz átadásokra és ennek megfelelően és megadjuk a tárgyalási mandátumot, amelynek az alapja a jelentés tervezet, és a tárgyaló csapatban benne lesz az elnök, a jelentéskészítő és az elnyék jelentés tevő. E, ha ezzel kapcsolatban olyan kifogás, akkor ez alapján fogunk tovább munkálkodni, és végezetül március 22-én szavazunk, vagyis holnap szavazunk a kiegészítő pénzügyi intézkedésekről a pénzügyi konglomerátumban és a ESA igazgatójáról való szavazás során fogunk erre szavazni holnap, és ezen kívül fogunk szavazni a pénzügyi felügyeleti hatóság tagjairól és ennyit a közleményeimről. A halmas napirendi pontot elhalasztották, így rátérünk az indikatív ütemtervre, és ennek alapján az ötös napi rendi pont következik, a monetáris párbeszéd Trisé úrral, és eh, én is pedig kimegyek, és csatlakozom azokhoz a kollégákhoz, akik nem hallották a közleményeimet. Okay, thank you very much. Um, I'm... Köszönöm. Nagy öröm számomra, hogy körünkben üdvözölhetjük Jean-Claude Trichet, az Európai Központi Bank elnökét. Azon monetáris párbeszéd keretében találkozunk vele, amelyet már egy ideje folytatunk. Többen részt vettünk ezen már. Az a gazdasági kormányzási csomag kérdésköré taglalandó, nagy bátorságra tett tanúbizonyságot már korábban is, amikor eljött Risi úr körünkbe, és eszmét cserélt velünk ezekben a kérdésekben, ma is ezt teszi. Először Jean-Claude egy nyilatkozattal él, ezt követi majd a szokásos felelet. Elnök úr, a szó. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, parlamenti képviselők ahogy már tovább, ahogy ez megtörtént, most is nehéz időkben találkozunk a japán beli tragikus események, különösen az emberi élet a pusztulás vet árnyékot erre az ülésünkre. És két állam és kormányfői tanácskozás közé is esik ez, nagyon fontos döntések idejére ez a mesélünk a gazdasági kormányzás témájában, melyet a parlament kell majd meghozzon. A gazdasági jövő felvázolása előtt engedjék meg, hogy néhány szót szóljak a gazdasági kormányzás ügyéről. Ahogyan önök is tudják, a múlt hét során az ECOFIN tanácsa elfogadott egy általános megközelítést ebben a témában, és ez a megközelítés jó pár javítást, javaslatot tartalmaz. Azonban van egy-két nagyon fontos javaslat, amely a gazdaság irányítást tovább növelhetni, és ezek még eddig kimaradtak a dokumentumból. Ezek pedig nagyon fontosak lennének, le kell vonni a válságból a tanulságot, hiszen ezt követelik tőlünk az állampolgárok, és minden tőlünk telhetőt meg kell tenni annak érdekében, hogy elkerüljünk egy, elkerüljünk egy hasonló válságot a jövőben. Így egy nemrégiben meghozott Euróbarométer azt mutatja, hogy az állampolgárok 80%-a az eurózónában úgy gondolja, hogy meg kell erősíteni a gazdaság irányítást, a koordinációt, méghozzá hatékony formában, ahhoz, hogy a pénzügyi és gazdasági válságot, válsággal felvehessük a harcot. Tíz nappal ezelőtt a tagállamok nyilatkozattal éltek a megerősített a gazdasági politika az euró térségben való megerősítése tárgyában. Ez a nyilatkozat több olyan pontot tartalmaz, mely a következő hat jogalkotási javaslatra vonatkoznak. E nyilatkozattal párhuzamosan, és ez még jobb hír, a a jelenlegi jogalkotási eljárás középpontjába helyezi ezt a tárgykört. Ez a szándéknyilatkozat teljes hitelesség súlyával bír. Ha, most pedig hadd szóljak az eurótérség gazdasági és monetáris fejleményeiről legutóbbi novemberi találkozónk óta mi történt itt. A kormányzó tanács elemzésére támaszkodom beszámolókban, amelyet március 3-i ülésén hagyott jóvá ez a testület. A befutó adatok megerősítik azt a nézetet, hogy a gazdasági tevékenység fellendülése pozitív maradt. Azt várjuk, hogy a gazdaság továbbra is a világgazdaság fellendülésének haszonélvezője lesz az eurótérségben, illetve azon intézkedések is érzékelhetőek válnak, amelyek a pénzügyi rendszer javítását szolgálják. Az ár fejlemény, azt mondhatják, hogy az infláció növekszik, februárban a HICP, a fogyasztói árak harmonizált indexe 2,4% volt, a januári 2,3% után. Ez a magasabb nyersanyag árakat tükrözi. Különösen az energia árak növekedtek élesen, és ez a felfelé haladó ár felhajtást jelent a korábbi időköz képest. És ez másodlagos hatásokat is okoz, ez az energiár növekedés, például ide sorolható a bérek magasabb növekedése, és ez szélesebb inflációs nyomást jelent a középtávon is. A kormányzó tanács ennek, ezek fényében március 3-án rámutatott, hogy a felfelé haladó árak kockázatot jelentenek, a nyersanyagárak a várhatóknál erőteljesebben, erőteljesebb árnövekedést mutathatnak, és ehhez kapcsolódó árnövekedés is várható. Ezért a következőben fiskális konszolidációra lesz szükség. Ugyanakkor a jelenlegi gazdasági herállás a belső árak növekedését is hozhatja. A jövőbeli monetáris politika tárgykörében nem sok hozzáfűzni valam ahhoz, amit a tanács nevében mondtam legutóbbi monetáris politikai döntéshozói találkozónk során e hónap elején. Ami pedig a likviditást erősítő tevékenységet illeti, a kormányzat tanács úgy döntött, hogy 2011 második negyed évben elindít ilyeneket, ugyanazon feltételrendszer mentén, mint ahogy 2011 első negyed évben tette. Ez azt jelenti, hogy tovább folytatjuk a rögzített áras tender eljárásokat, mindenre finanszírozási tevékenységekre kiterhetően legalábbis július közepéig. Most megbeszéljek azokról a konkrét témakörökről, melyeket az elnök asszony kért, vázolt fel, különösen az államadóság ügyében. Szeretném újra hangsúlyozni, hogy a legjobb módja annak, hogy az államadóság válság kockázatát elkerüljük egy gazdasági és monetáris unióban, nem más, mint az észszerű tagállami makrogazdasági politikák és az erősített, megerősített gazdasági kormányzó bevezetése. Ugyanakkor a kormányok úgy vélték, hogy egy állandó válságkezelő mechanizmus is hasznos lehet. Az Európai Központi Bank részéről egy ilyen mechanizmus megtervezése alapvető fontosságú és pozitív hozzájárulással lehet a pénzügyi stabilitás ügyéhez az euró térség egészében, nézetünk szerint. Szeretnék, alá, szeretném aláhúzni két vetületét ennek. Először is azt, hogy a mechanizmus semmi módon nem gyengítheti az észszerű fiskális és makrogazdasági politikai ösztönzőket az egyes tagállamokban, és nem szabad, hogy gyengítse azon ösztönzőket, amelyek a megelőző fiskális és makrogazdasági kiigazítási tevékenységeket érintik. Másodszorban tekintettel arra, hogy az eurótérség a gazdasági és pénzügyi integráció rendkívül magas szintjét mutatja a tagállamok között, ennél fogva a mechanizmust alkalmazható kell legyen olyan eszközrendszerben is, amelyek elkerülik az akut piaci instabilitást. Egyes államokat támo- egyes támogatását is meg kell engedje, és ugyanakkor az alapok észszerű felhasználását, költői felhasználását is lehetővé kell tegye. Ezzel összefüggésében a másodlagos ö, piaci beavatkozásokat hasznos eszköznek értékelhetjük. Azon intézményi módszertant illetően, amelyet az ISM rendel, az LKB csak úgy, mint a parlament támogatja a, azt, hogy a legnagyobb mértékben támogos, támog, támaszkodjunk az uniós módszertanra. Az eddigi tapasztalatok alapján az ISM egy ilyen uniós mechanizmusként volna alkalmazható megfelelő időpontban. Addig is az LKB e azt arra ösztönöz, hogy a feltételeket értékeljük az ISM bevezetésére vonatkozóan. Ehhez nagyon fontos, hogy az Európai Uniós intézmények megfelelően kivegyék a részüket ebből a folyamatból, és a szaktudásukkal hozzájáruljanak a háttér kialakításához. Most pedig a bankszanálás kérdésére térnék át. Ehhez egy megfelelő mechanizmusra van szükség, amely csökkenti a bankok csődbe menetelének költségét, és ezzel a közös költségeken ezeket enyhíteni lehetne, illetve közösen lehetne fölvállalni ezeket. Ezért támogatjuk ezt a célkitűzést az új európai keretben, a bankszanálás, illetve a bankmentés témájában, amelyet a bizottság javasolt. Bár az új rendszer megvalósítása az Európai Unióban csökkenthetné a banki csődök fiskális költségeit, azt gondolom, hogy megfelelő intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a jövőben a pénzügyi szektor vállalja föl egy esetleges válság, válság költségét. Hiteles rendszert kell létrehozni, és ehhez esetleg banki illetékeket kellene fontolóra venni, szanálási alapba fogva. Azonban ezt kiegészítő eszközként kell kezelni olyan eszközök mellett, amelyek a veszteségi abszorciós kapacitást próbálnák növelni a fontos bankok esetében, például a tőke és likviditási terhek esetében. Ahogyan önök is tudják, a pénzügyi stabilitási tanács különböző lehetőségeket vizsgál jelenleg, és különböző adóság kimentési eszközöket vesz fontolóra. Ebben a tekintetben üdvözlöm azt, hogy az Európai Bizottság ilyen adó illetékeket, illetve adómentést vesz fontolóra egy jövőbeli Európai Uniós válságkezelési keretben. Az EKB továbbra is a kihívást jelentő munkában részt kíván venni. Ezen kívül szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy egy másik nagyon fontos témával, témáról szóljak, ez pedig az OTC derivatívákkal, a CCP-kkel, illetve a központi szerződő felekkel foglalkozó javaslat. Üdvözöljük a szakbizottság javaslatát, állásfoglalását ebben a témában. A központi bankok rendkívül fontos szerepet játszanak a stabilitás és a piaci infrastruktúra hatékonyságának kialakításában. Nagyon fontos szerepet vállaltak a pénzügyi válság során is, és ezért üdvözöljük hozzájárulásukat a pénzügyi stabilitáshoz, és úgy gondoljuk, hogy az új szabályban, az új rendeletben ebben, ennek nagy szerepet kell adni. Ez pedig azt jelenti, hogy a központi bankok kiveszük a részüket egy új CCP Európai Uniós rendszerből. Megfelelő ellenőrzést, engedélyezést, illetve kockázatelemzést végeznének az infrastruktúrát illetően, illetve technikai szempontból standardokat, szabályokat alakíthatnak ki és ugyanígy a harmadik országokkal hozott döntéseket is elismerhetik, felülvizsgálhatják. A hatóságoknak megfelelő információ cserére van szükségük, és ezért valószínűleg egy olyan rendszert kell kialakítani, amely kétoldalú kapcsolatokat biztosít a hatóságok és az ESMA között. Arra kért tisztelt elnök asszony, hogy egy-két szóban szóljak egy másik témáról, az úgynevezett eurókötvényekről. Az Európai Központi Bank nem támogatja jelenleg az ilyen euró, eurókötvények bevezetését, amelyek garantált kormánykötvények lennének közös, illetve különálló alapon. A, tudjuk, hogy a cél azt, hogy az, hogy az euró kötvénypiacot föllendítsük, támogassuk, és egy olyan mechanizmust hozzunk létre, amely segítene a jelenlegi államadóságválság megoldásában. Ami az eurózóna kötvénypiac támogatását illeti, a likviditási prémium csökkenhetne a kötvénypiacokon, és ez akkor valósulhat meg, hogyha benchmark státuszt kapnának ezek a kötvények, hasonlóan az USA kincstári kötvényeihez. Ami az államadóság fejleményeket illeti, a pénzügyi piacok nyomása csökkenne rövid távon az eurókötvényekkel, de hogyha nem alakítunk ki új mechanizmusokat, akkor alapvetően véleményünk szerint ez a megfelelő fiskális politikára vonatkozó ösztönzőket csökkenteni. A jelenlegi intézményes rendszerben a fiskális fegyelmet a meglévő intézkedések, belföldi intézkedések biztosítják, illetve az gazdaságirányítási intézményes keret, tehát a szerződés és a stabilitási és növekedési paktum, illetve a befektetők és beruházók értékelése. A közösen garantált kötvények nem tennék lehetővé az ilyenfajta ellenőrzést addig, amíg nem létezne egy federális költségvetés, egy, és így ez az ösztönzés területén problémát jelenthetne, belföldi szinten. Ennek következtében amennyiben a nemzeti fiskális kompetenciák megfelelnek az Európai Uniós szintnek, az már federációt jelentene. A jelenlegi intézményes keretben nagyon fontos lépéseket kell tenni. A kollegiális irányítás, illetve felügyeleti rendszer területén, a fiskális politikákban, ez pedig egy kvantumugrást jelentene. miközben nemzeti szinten maradnának ezek a politikák. Tisztelt képviselő urak és hölgyek, köszönöm szépen a figyelmüket, és készen állok arra, hogy választ adjak kérdéseikre. Thank you very much. Uh, köszönöm szépen, akkor rá is térünk azonnal a kérdésekre. Az első kérdést az EPP-től fogják, ez a Jean-Paul Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy nagyon rövid kérdésem lenne, lehet, hogy bonyolult. Két részből áll. Először is elnök úr már beszélt arról, hogy mit gondol a gazdaságirányítási intézkedésekről, az Európaktumról, és így tovább. Hogyha ezt egy kicsit kibontaná, annak nagyon örülnénk, illetve van egy technikai jellegű kérdés, ez pedig a tagállamok adóságára vonatkozik, a befektetések területén. Szeretném tudni, hogy ezeket az adósságokat figyelembe kell venni a számítások során. Mi a néppárt részéről ezt nem támogatnánk, de tudni szeretném, hogy az LKB elnöke hogyan gondolkodik erről. Köszönöm. Merci beaucoup de, de votre question. Köszönöm szépen ezt a kérdést, mind a kettőt. Ami az irányítást, a gazdasági irányítási kérdést illeti, ahogy az imént elmondtam, úgy gondoljuk, hogy még mindig van lehetőség a fejlődésre, ahhoz, hogy a válságból az összes tanulságot le tudjuk vonni. 2007-es, 2008-as év óta tartó időszakról van szó, és természetesen vannak fejlemények, különösen a bizonyíték terhének megfordítása, illetve a comply or explain elv, amelyet részben elfogadtak a kormányok, a költségvetési ellenőrzés témájában, de azt hiszem, hogy még ezen a területen is, ugyanúgy, mint más területeken, nagyon sok fejlődésre van még lehetőség, és ahogyan már elmondtam, a parlamentnek is nagy beleszólása van ebben a, ebbe a témában, és ezt nagyon fontosnak tartom, ugye a trialógus során. Ami a beruházásokkal kapcsolatos adóságokat illeti, úgy gondoljuk, hogy ezt az adósságot el kell számolni, tehát rendesen figyelembe kell venni. Természetesen világos az, hogy nem a befektetők, a megtakarítók összességénél fogjuk ezt számolni, tehát úgy gondolom, hogy nem szabad ebben a kérdésben hezitálni, ezek adóságok, és ezeket adóságként kell fölvállalni és számolni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Másodszorban a Szociális Demokrata frakció nevében a képviselőtársam kap szót. Monsieur le Président, vous préparez... Euh, Tisztelt elnök úr, a kamatlábak emelkedéséről gondolkodnak és közben a nyersanyag piacon inflációt tapasztalunk a gazdaságban. Ez az infláció, költséginfláció, tehát nem monetáris rendszerből adódik, ahogyan ön is elmondta, az elmúlt alkalommal e, ebben a tekintetben bizonyos szerény e, lépésekre kerül sor, ezért a monetáris politikában Egyetlen egy lehetőség van az infláció szabályozására, ez pedig a munkanélküliség emelése, növelése, és ez ugye a fizetések csökkentését is jelenti, és hát bizonyos kétségeket von maga után. Nagyon egyszerű a kérdésem. A monetáris politika megerősítése, megszorítása és az inflációs, infláció elleni harc, amely nem monetáris kezdetű, ez nem sodorja el veszélybe a jelenlegi pozitív lépéseket. Elnök, köszönöm szépen a kérdését. Ahogyan már a bevezetőmben elmondtam, úgy gondolom, hogy jelenleg a kormányzó tanács véleménye mellett kell kitartani. A következő ülésen majd fontolóra veszük ezeket a kérdéseket, de jelenleg semmilyen kiegészítéssel nem szolgálhatok. Nagyon fontos megérteni azt, hogy jelenleg ugye növekszik az infla, infláció, méghozzá elég jelentős mértékben, és az összes központi bank alapvető problémája az, hogy ennek a, a túlcsordulását, a második körét megpróbálja megakadályozni. Ezzel a vállalkozások megpróbálják fixálni az árakat, és a szociális partnerek is fixálják az árakat, akkor, amikor tárgyalnak egymás között. Természetesen figyelembe veszik azt a tényt, hogy mi Azért vagyunk, hogy az árak stabilitását garantáljuk az állampolgárok felé. Ez természetesen rendkívül fontos az állampolgárok legszegényebb rétegei számára. Tehát ezt keménykezően próbáljuk garantálni az állampolgárok felé. Az elmúlt időszakban, amely elég nehéz időszak volt, megpróbáltuk megőrizni az ástabilitás és megpróbáltuk elkerülni a másodlagos hatásokat. Az euró első 12 esztendőjében 1,97 százalékos volt az infláció, ez azt jelenti, hogy 2 százalék alatt volt. Ez volt jellemző a tavalyi esztendőre is. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi időszakban meg kell próbálni elkerülni a másodlagos hatásokat, a másodlagos kört, ezért nagyon nagy feladatok hárulnak ránk. Köszönöm. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Most pedig az ALDE képviselőben Szilvi. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy eljött hozzánk. Azt kell, hogy mondjam, meglepett az, hogy az eurókötvények ellen milyen érveket sorolkodtatott fel. Tudom, hogy a tagállamok hogyan vélekednek erről, és természetesen tudom, hogy óvatosan kell eljárni egy olyan helyzetben, amikor az eurozóna bizonyos országai nagy nehézségben találják magukat, és természetesen a, tudom, hogy a Németország is miért döntött úgy, ahogy döntött. De fölmerül a kérdés, hogy egy teljes körű föderációban merre haladunk. Látjuk ugye a határokat, de nem gondolja-e, hogy tiszteletben tartva ugye a jó érveket, lehet, hogy megvannak azok a modalitások, amelyekkel megfelelő eszközöket alakíthatunk ki, és tovább léphetünk ez, ebben a területen. 20 évvel ezelőtt elég bátrak voltunk, megtettük azokat a lépéseket, amikor, amiket akkor meg kellett tenni. Elnök, köszönöm szépen. Igen, teljes mértékben értem, hogy vannak ebbe az irányba mutató javaslatok. Én az Európai Központi Bank álláspontját tolmácsolom önöknek, és tudni kell, hogy a jelenlegi helyzetben, hogyha az, ami a múltban történt, a válság hihetetlen erővel ütött nem csak Európában, hanem minden fejlett országban. Tehát minden fejlett ország ugyanazokat a problémákat látja, mint mi, ugyanazokkal kell megbirkózniuk, mint, mi, mint amelyekkel nekünk itt az eurózónában. Ahogyan önök is tudják, az eurózóna helyzete összességében jobb, mint mondjuk az Egyesült Államok helyzete, vagy Japán helyzete. Összességében azt mondhatjuk, hogy a jelenlegi előre mutatások szerint az éves deficit az eurozónában, konszolidált zónában körülbelül fele lesz annak, mint amit Japán vagy az Egyesült Államok tapasztalt. Tehát egy általános problémáról van szó, nem pedig az eurozóna konstrukciójából, vagy az e- Európai Unió konstrukciójából adódó problémáról van szó. Az Európai Központi Bank kormányzó tanácsa úgy gondolja, hogy a megfelelő irányba kell hajtani ezeket az országokat minden lehető eszközzel. Az egyik ilyen eszköz, amelyet nagyon fontosnak tartunk, és azt hiszem, hogy önök is osztják a véleményünket, ez a gazdaságirányítás megerősítése, és ez vonatkozik a költségvetésre, illetve a makrogazdasági politikákra is Egyértelmű, hogy a LKB kormányzó tanácsában a felügyeletet helyezzük előtérbe, tehát a beruházások és a betétesek felügyeletét. Ez nagyon, ők nagyon fontos szerepet töltenek be ebben a folyamatban, abban, hogy a különböző kormányokat, a különböző országokat a bölcsesség útjára térítsék. Természetesen átlátom a javaslatokat, amelyeket esetleg önök is benyújtottak többek között, de mi nem osztjuk ezt a véleményt. Köszönöm. Most pedig Viki az Európai Konzervatív és Reform frakció nevében. Köszönöm, Trisé úr, szakbizottságunk mindig érdeklődéssel fordul a maga mondandója után. Frakciómban kilenc ország képviseltette magát, heten ezek közül nem élnek az euró fizetőeszközzel. Ez ma nem, nem jelenti azt, hogy ne figyel, kísérnénk figyelemmel az önök munkáját és a költségvetési kereteket. Az ön által kért módosítások, a független felügyeleti intézmények, és az eurózónában e, ezek bevezetésének kötelező volt, a, és ami kedvünk szerint való követelés. A bankok és a határon átnyúló banki műveletek ügyében egyesek közölünk meglepődtek azon, hogy a bank likviditás és a banki kötvények az ISM kapcsán nem kaptak nagyobb hangsúlyt a múlt heti eurózóna ülésen. Ezt nem tudom, kommentálná-e. Aztán még egy dolog, amelyet a válságban látnunk kellett, egy különbség különbségek vannak a csőtörvények között, a tagállamok között, és ez problémákat vet fel a megfelelő mechanizmusok, likviditási válság mechanizmusok bevezetése kapcsán a bankokkal szemben. A kívánságlistán a csőd törvények harmonizálása is szerepelne. Szerintem ez alapvető fontosság volna ahhoz, hogy a, nem mindig a adófizető hátán csattanjon az ostor. Egyetérte ezekkel a gondolatokkal. Köszönöm. Teljesen egyetértek azon tényben önnel, hogy európai szinten, csak úgy, mint globális szinten is, nagyon fontos volna megfelelő koordinációval élni a banki csőd törvények kapcsán, meg különösen a határon átnyúló műveleteket folytató intézetek, kap, intézmények kapcsán súlyos leckéket kellett megtanulnunk 2008. szeptember közepi tragikus eseményeket követően, és ezzel foglalkoznunk kell, nem csak európai szinten, mint mondottam, hanem globális szinten is a pénzügyi stabilitási board munkája kapcsán, kapcsolatban a Bázeli Bizottság munkájával. Világos volt az önszavaiból is, hogy szükség van egy integrált globális pénzügyi rendszerre, különösen határon átnyúló bankok műveletei kapcsán, és rendszerszerű fontossággal is bír ez, kontinentális meg globális szinten előre kell lépnünk. Nem egyszerű munka feladat persze ez. Ám a központi bank teljes támogatását élvezi minden ez lépés hisz ha a jövőben el akarjuk kerülni az új, nagy, súlyos nehézségek kialakulását, akkor ez szükség van. Ez különösen látható volt a Lehman Brothers csődeljárása kapcsán, hiszen teljesen világos volt, hogy az Atlanti óceán két partján érvényesülő csőtörvények nagyon különböznek. És ebből lett a, ez, ebből lett a baj egy része, tehát New York, London és a kontinentális csőtörvény között különbségek állnak fenn. Ez globális probléma, különösen minden fejlettebb gazdaságokról van szó, annál inkább ez a helyzet. Elnök, köszönöm most a zöldek nevében, Filip. Euh, tisztelt elnök asszony, tisztelt elnök úr, euh, én is egyetértek azzal, amit az Európai Unióról mondott. A költségvetési deficit 50%-a jobb, mint Japánban vagy az Egyesült Államokban. Hogyha megnézzük az exportot, akkor nagyjából egyensúlyt látunk. Azt mondta, hogy a gazdaság irányítási rendszerben a nem kompetitív országokat vissza kell hozni versenyképességi szintre, hogy exportálhassanak, és ez azt jelenti, hogy kifelé tudjunk exportálni, nem csak egymás között. Ezért ön amellett tör láncsát, hogy megfelelően versenyképessé váljon Európa. Második megjegyzésem, második kérdésem, nagyon eltérőek a makrogazdasági helyzetek. Ugye például beszélünk Skandináviáról, vagy Németországról, van még máshol is recesszió. Ön szerint milyen eszközöket kellene használni annak érdekében, hogy megfelelően lehessen irányítani a gazdaságot, és például Görögország, Németország és Belgium különböző helyzetét valahogyan össze lehessen fogni. Elnök, köszönöm szépen az első kérdésre választadva, azt mondhatom, hogy nem csak az LKB helyzete, LKB nézőpontja, hanem az összes kormány véleménye és az Európai Parlament véleménye is az, hogy az európaiak versenyképességét meg kell erősíteni, és lehetővé tegyük azt, hogy növekedést sikereljen megvalósítani, több munkahelyet teremtsünk, és magasabb életszínvonalat az állampolgárok számára, és ez azt jelenti, hogy jobb helyzetben találnánk magunkat, és mindemellett egyensúly alakulna ki. Tehát a versenyképesség növelését, javítását igazából egy kiegészítő lépésként értékelem az életszínvonal növeléséhez, illetve a munkahely teremtéséhez. Ez rendkívül fontos, hiszen a foglalkoztatási szint nem kielégítő, és a kiegészítő játéktérre, manőverezési lehetőségre oda kell figyelni, ki kell azt használni állások teremtése érdekében is. Mindemellett el kell mondani azt, hogy egyensúlyban vagyunk, és azt a hipotézist is felállíthatjuk, hogy az eurozóna tagjai továbbra is egyensúlyban maradnak majd, hiszen ez történelmi hozzáállásoknak megfelel a második világháború óta, tehát összességében kollektív szinten nagyjából egyensúlyban vagyunk, vagy pedig közel állunk az egyensúlyhoz állandó jelleggel. Hogyha stratégiai, hosszú távú stratégiai perspektívát szeretnénk felállítani, az európai demográfia azt mutatja, hogy bizonyos esetekben kilengést tapasztalunk a fizetési mérlegben. Látjuk a, a fejlett országok helyzetét, néha ők is külső deficittel számolnak, méghozzá állandó jelleggel, strukturális jelleggel, és ezért oda kell figyelni a nyugdíj piramis megfelelő felépítésére, kialakítására a jövő tekintetében. Ami a második kérdést illeti, nagyon röviden annyit mondhatok, hogy az eurózónában egy olyan zónát látunk, ahol a monetáris politika adott, és tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy pozitív a helyzetünk, hiszen az európai állampolgároknak 12 éven keresztül árstabilitást sikerült nyújtani, és ugye ez kívánatos volt. Ez azt jelenti, hogy 2% alatt vagy 2% közelében voltak az értékek. Természetesen elképzelhető, hogy bizonyos eszközöket alkalmazni kell, minél aktívabb formában. Természetesen gondolok itt a költségvetési politikára, illetve a strukturális reformpolitikára, valamint arra, hogy a költségek emelkedését bizonyos mutatókkal kell mérni, tehát különböző eszközöket lehet foganatosítani annak érdekében, hogy prudenciálisan járjunk el, és megpróbáljuk elkerülni egy esetleges jövőbeli válságot. A rendszer szintű kérdésekre kell odafigyelni, méghozzá elővigyázatosság elve alapján. Köszönöm a GUE eh, Portás úr a GUE részéről a következő listán. Vagy Jürgen? Köszönöm. És köszönöm, hogy rendelkezésre állt, eljött erre az eszmecserére. Trissi úr, a mindig a közszektor hitelességéről beszél, az állami hitelességről, és újra és újra felmerül ez a túlos államadóságok kapcsán. Azt is látunk kell, hogy az oka a mai eladósodásnak a banki válság, a pénzügyi válság, ám van egyfajta morális kockázat is de mindez, mint mondtam, nem annyira az állam költségvetések, hanem a bankok hitelesség és morális válsága. Tudnék, az állam ugye mellé állt a bankoknak a, a válság kezelésére tett kísérlet gyanán, de, mint mondottam, legfőképpen nem az állami költségvetés, hanem a bankokat terheli eh, válságért a felelősség. Az kötvényekkel kapcsolatban kérdésem az, hogy tehát az ön szempontjából értem az érveléséjét, ám szerintem sokkal nagyobb segítség van az adósodott államoknak, mint az euró kötvényekben való visszafizetés, hogyha az ír, portugál, spanyol állami költségvetéseket segítenénk egy alacsonyabb kamatlábbal, ez nagyobb segítség volna, mint az egyéb eszközök. Japán látvány, látva is itt is az ottani fejlemények is felfelé vihetik a kamatlábakat, erre is reagálnunk kellene. Talán ez egy olyan érv, amelyet az eurókötvények kapcsán figyelembe kellene venni. Köszönöm szépen. Mindenképpen támogatni tudom azt, amit mondott a pénzügyi szektort, illetve a pénzügyi szektor sérülékenységet mutatott, amely teljes mértékben elfogadhatatlan és ez minden fejlett gazdaság állami szereplőjét arra késztette, hogy mobilizálják magukat, mozgósítsák erőiket, és sikerüljön elkerülni a lehető legnagyobb gazdasági válságot. És pontosan ezért annyira fontos az, hogy megtanuljuk a tanulságot abból, ami történt. Nagyon fontos az is, hogy minden fejlett gazdaság különbözik egymástól, ha megnézzük őket országonként. Ha országonként nézzük meg őket, akkor azt látjuk, hogy vannak olyan országok, ahol vannak problémák azért, mert a bankszektor került nehézségbe, de vannak olyan országok is, ahol azért vannak problémák, mert rossz volt a fiskális politika. Ez igaz Európára, igaz a világ többi részére is. Tehát ezt mindenképpen fel kell ismernünk, és reménykedek abban, hogy megteszünk mindent annak érdekében, hogy mindkét dimenziót támogassuk. Teljes mértékben igaza van abban, hogy mindenképpen koncentrálni kell a banki dimenzióra is, de óvatosnak kell lennünk a fiskális dimenziót illetően is szeretnénk sikerült elkerülnünk a katasztrófát, amely létrejöhetett volna, azért, mert az állami segítség hiteles volt a válság idején. Hogyha nem lett volna hiteles abban a pillanatban, akkor mindenképpen lehetetlen lett volna elkerülni ezt a válságot. Nem lehet semmit sem kizárni a jövőben, levontuk a tanulságot a krízisből, és mindenképpen állami segítségnyújtásra is szükség van, amely hiteles. Ez része a lehetséges válságok elleni védelemnek. Amit az eurókötvényekkel kapcsolatban mondott, már korábban elmondta azt, hogy jelenleg nem tartjuk ezt tanácsosnak, én látom, értem az ön véleményét is, érvét is, és nem vagyunk arról meggyőződve, hogy minden érvet megfelelően kezeltek. Thank you very much. Uh, now back to the EPP. Uh... Az EPP nevében Burkhardt úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony! Két kérdésem lenne. Először Japánt illetően. A deviza piacokon, tett beavatkozás a jent gyengítette, és megpróbáltak ezáltal segíteni a japán gazdaságnak. Ugyanakkor az elmúlt héten a jegybank több milliárdot pumpált a pénzügyi piacokba, annak érdekében, hogy a rendszer összeomlását megelőzzék. Két kérdésem kötődik ehhez. A, a, a bankok világrendszerének ezen hozzá állását most úgy látja, hogy nyomás alá került-e, vagy úgy gondolja, tart -e attól, hogy a japán gazdaság összeomlása miatt esetleg a globális szintű felendelés veszélybe kerül-e, és látni kell azt, hogy mennyire összekapcsoltak az egyes gazdaságok. Még egy kérdés. Az ön hivatali ideje elnök úr sajnálatosan lejár októberben. Sok kollega ugyanígy gondolkodik erről, mint én. Szeretném megkérdezni azt öntől, hogy milyen súlypontokat határoz meg ön az elkövetkező hónapokban, amíg hivatalban van, mit szeretne elérni, azért, hogy az ön utódja ne csak egy jól menedzselt központi bankot kapjon, hanem majd egy olyan bank legyen, amely kiállja az idők próbáját. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdését. Először is Japánnal kapcsolatban. Ahogy a múlt héten is láthattuk, konszenzus alakult ki a végrehajtó ágak és a központi banki kormányzók között azzal kapcsolatban, hogy ki kell fejeznünk azon közös gondolkodásunkat, vagyis azt, hogy adjunk segítséget a piacnak a különböző lebegtetett valuták között. Szerintünk ez egy jó megoldás volt, hogy sikerüljön a lehető legjobb üzenetet küldenünk a körülmények között. Nem szeretnék kitérni arra, hogy milyen hatásokat lehet látni, Japánnal kapcsolatban, nyomon követjük az eseményeket, mindent, ami történik, és amely kihat a, gazdasági, a japán gazdaságra, és amely esetlegesen kihathat Japán partnereire is. Látni kell azt, hogy milyen területen vagyunk más helyzetben. Egyértelmű, hogy az emberi dráma valóban szörnyűséges. Az ilyenfajta drámákat követő események általában azok, hogy nagymértékben csökken a tevékenység, amely közvetlenül kötődik ehhez a drámához, és utána egy bizonyos időszak után ez abszorbálódik, és aztán kezdődik meg az újjáépítés. Tehát ekkor indul meg a tevékenységek újjáélesztése. Tehát nagyon érzékeny itt az egyensúly, nagyon nehéz látni, mi fog történni, de minden esetre nyomon követjük ezt. Mindemellett ezt figyelembe kell venni a nukleáris aspektust is, amely nem csak egy japán kérdés, hanem egy globális kérdés. Második kérdésére azt válaszolnám, hogy időről időre megkérdezik azt tőlem, hogy a jelenlegi időszak nagyon sokat követel. Szerintem mindegyik időszak nagyon nehéz. Az euró létrehozása, utána az internetes buborék kipukkanása, szeptember 11-i események, ezek mind nagyon nehézségek voltak, különböző fajta gazdasági sokkok voltak, és nem szabad elfelejteni azt sem, hogy 2007-2008 óta a gazdaság igenis nehéz helyzetben van a válság miatt. Tehát én csak azt tettem, hogy tettem a munkámat, ahogy minden kollégám is, a végrehajtó testület tagja is ezt tették, mindazok is, akik tagja a kormányzó tanácsnak. 23-an vagyunk a kormányzó tanácsban, tehát minden kollégámmal azon voltunk, hogy megfeleljünk kötelezettségeinknek egy nagyon nehéz időszakban. Minden európai intézmény számára rendkívül nehéz ez az időszak. Azt kérdezte most koncentrálok egy pontra, hogy milyen egy pontra koncentrálnénk. Mindenképpen az irányításra koncentrálnék, és ez fontos mindannyiunk számára, mindannyiunk hosszú távú szám, tervei számára. Edward úr következik a szocialisták részéről. A very short question. Egy rövid kérdésem lenne. Trisé úr, az ön intézménye elégedette azzal, ahogy az európai irányítás foglalkozik a fizetésképtelen bankokkal, mint például az angol, eh, az angol száz bankokkal. Van-e ajánlata, ajánlása az elkövetkező időszakra, hogy hogyan lehetne bánni ezzel a problémával? Válasz. Úgy vélem, hogy a középtávú jövőt illetően, ahogy már mondtam, globálisan szeretnénk ezen gondolkodni az FSB kapcsán, és szeretnénk koordinált fellépést mutatni, amely, amely valóban hiteles globális szinten, és elfogadható az Atlanti óceán mindkét részén. Az közvetlen felelősségünk most ahhoz kötődik, hogy az ír kormány az IMF-fel, a bizottsággal, illetve az Európai Központi Bankkal együtt fellépjen, de most erre nincsen külön megjegyzésem. Elnök, Ramon úr következik az ALDE nevében. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Trisé úr, Spanyolország továbbra is a gazdasági válság közepette van. 2011 első két hónapában nem nőnek a banki hitelezések, és a munkanélküliség továbbra növekedik, habár a végrehajtott, habár Spanyolország reformokat hajtott végre az elmúlt évben. Van-e veszélyben van a, a gazdaság az euróvezetben, és az EKB az elkövetkező napokban növeli a kamatlábakat, -e, amely kihatna a spanyol gazdaságra. Utolsó kérdésként pedig a spanyol régióknak 21 milliárd euróra van szükség ebben az évben. Az EKB gondolkodott -e annak a lehetőségén, hogy bizonyos spanyol régiókat megment, hogyha erre szükség van? Thank you very much indeed. Uh, first, uh... Köszönöm a kérdését. Első megjegyzésem. Gyakran kérdezik azt tőlem, hogy hogyan lehet az LKB kormányzó tanácsát irányítani, hogyan lehet irányítani az egy egységes eurozónát, ahol olyan különböző ország vannak, mint Spanyolország vagy Németország. Németország növekszik, Spanyolországban pedig nem igazán jók a mutatók. Erre úgy válaszolok, hogy pontosan egy fordított kérdésem lett volna korábban hogyan lehet úgy irányítani egy olyan országot, ahol egy olyan egységes övezetet, egységes övezetet, ahol Németország esetében nem jók a mutatók, Spanyolországban pedig növekedik. Úgy gondolom, hogy az Atlanti óceán mindkét részén beszélhetünk arról, hogy különböző országok vannak, amelyek különböző helyzetben vannak. Spanyolország és Németország többé-kevésbé pontosan ellentétes helyzetben van most, mint pár évvel ezelőtt, és pontosan ez ugyanaz a fajta váltakozás, amit lehet látni az Atlanti óceán másik felén is. Tehát Igazából egy nagyon nagy gazdaság vagyunk, és örülök annak, hogy Németország sikeresen visszanyerte versenyképességét, és most már a gazdasági növekedés látható, és természetesen ez jó Spanyolország számára is, mert hogyha, mert amikor Spanyolország nagyon gyorsan haladt előre, akkor hozzájárult az is, az eurozóna növekedéséhez. Úgy vélem, hogy Spanyolország számos nagyon fontos reformra döntött, és ezek a reformok nem feltétlenül könnyűek, és nem feltétlenül azonnal mutatják meg eredményüket, de úgy vélem, hogy összességében a helyes irányba haladunk. Ami a monetáris politikánkat illeti, már elmondtam, hogy nem tudok semmit hozzátenni, mint amit elmondtam e hónap elején. Hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy amit tennünk kell, az az, hogy árstabilitást nyújtsunk az euróvezet számára, százalék az arány itt a az euróvezetben. Rendkívül fontos az, hogy ezt valóban el is érjük és tartsuk, mert eh, az állampolgárok azt kérik tőlünk, nem csak azért, mert a szerződés ezt diktálja, hanem azért is, mert eh, úgy érzik, hogy rendkívül fontos eh, minden állampolgár számára, főként a szegények számára ez, és a legsérülőkönyebbek számára ez ezért mindig olyan döntéseket hozzunk, amelyel valóban ástabilitást tudunk elérni. És ez egyébként nagyon fontos hatással is jár, mert önök is tudják, hogy minden kamatláb Európában a valódi rátákon alapul, az inflációs elvárásokon alapul, és a kockázati prémiumokon, hogyha megnézzük az inflációs előrejelzéseket, hogyha az inflációs előrejelzés már felfele mutat, akkor közép és hosszú távon a piacokon a kamatlábak emelkednek, és ez nem igazán az, amit mi szeretnénk jelen körülmények között. Tehát nagyon fontos az, hogy továbbra is megfelelőek legyenek az inflációs elvárások. Nem tudok megjegyzést tenni a mentőcsomagokkal kapcsolatban Spanyolországban. A he, az önkormányzatokra vonatkozott a kérdése, ha jól értettem. Természetesen mi nem kívánunk semmilyen fajta, ilyenfajta módon részt venni ilyenfajta tevékenységben. Köszönöm szépen. Thank you. Now for the... Köszönöm szépen az ECR nevében, Törk úr. Thank you for giving me the floor. Köszönöm szépen approves the agreement reached last week. Köszönöm szépen. Az euró mentési csomag esetleges piacokba is bele fog avatkozni. Így nem lehet majd a másodlagos piacokon kötvényeket vásárolni, az LKB pedig ezt támogatta. Egy másik intézkedés is hiányzik, mégpedig az, hogy legyenek megelőző hitelek azon országok számára, ahol nem megfelelő a likviditás. Elnök úr, mit gondol ön az eurozóna mentőcsomagainak hatájáról, ahogy azt a jelenlegi tervezetben meghatározták? Köszönöm a kérdést. Ahogy emlékszik, az EKB kormányzatanácsának döntésére az az volt, hogy a jelenlegi alap, meg a jövőbeli is javításra szorul. Mennyiségében is, meg minőségében is, ahogy akkor mondottuk. A mennyiségi szempontot illetően azt kell elmondanom, hogy a döntés, melyet a végrehajtó ágak hoztak, számunkra úgy tűnik, hogy összevethető, összemérhető az általunk vallott elképzeléseket. Igaz ez a mai stabilitási alapra is, meg a jövőbeli 500 milliárdos tételre, ami szerintünk egybeesik a, a, a hitelesség által valott gondolatainkkal. Ami meg a rugalmasságot illeti, bizonyos mértékű rugalmasságot bevezetett elviekben ez a döntés, és további rugalmassági elemek például a másodlagos piaci intervenciók ügyét illentően. Ezek ugye nincsenek a rendszerben, és ez nincs, nem esik egybe azzal, amit mi javasoltunk. Hát ennyire szorítkoznék, ennyit mondanék, többet nem, de ezzel ismerik a tanács véleményét. Elnök, köszönöm, az néppárt nevében José Manuel. Mil, mil excusas por el retraso de... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék elnézést kérni a késésem miatt. Késett a repülőgépem, nem az én hibám. Ez. A, az állandó biztonsági mechanizmussal kapcsolatban szóban a G20 ülésen Merkel asszony azt mondta, hogy a banki megmentés költségének egy részét viselni kell a bankoknak, és utána azt mondták, hogy ez nagy volatilitást eredményezne a piacokon, és nem megfelelően hatna. Ezután azt mondták, hogy 2003-tól kezdve meg kell 2003-tól kezdve ezt meg kell vizsgálni. Az egyetlen eset, amely ismeretes számomra, az Argentina esete 2004-ben, és ez egy olyan probléma, amelyet nem sikerült még eddig megoldani. Úgy tűnt, hogy jobb lett ez jobb lett volna, mint a Merkel asszony megjegyzése. Mit gondolom erről, hogy kinek kell viselnie a mentő csomag költségének egy részét? Válasz. Úgy gondolom, hogy volt egy szöveg, amelyet jóvá hagyott minden kormány. November 28-án adták ezt közre tavaly, és ez egyértelműen kimondja azt, hogy Európa nyomon követi a, az IMF globális szabályait ezen kérdéskörben. Én emellett kitartok, mindemellett megerősítették eh, ezt az állam és kormányfők nemrégi ülésükön, sőt ki is adták ezt függelékként a közleményükkel kapcsolatban. Szerintem ez Európának az álláspontja, és eh, a kormányzó tanács nevében már elmondtam azt, hogy ez nagyon hasznos magyarázat volt, mert kimondja azt, hogy Európa ugyanazt a szabályt követi, mint a világ többi része, mert rendkívül fontos természetesen. Ez nagyon fontos eh, a különböző globális szintű állami támogatások szempontjából. Eh, Köszönöm. Most a Szociáldemokrata frakció nevében kap szót kollégám. Köszönöm, elnök úr, asszony. A tagállamokban, az a nagy-Britániában működő központi bank, illetve az Egyesült Államok Federal Reserve készen állnak erre, mert a, ki tudják helyezni a, a, az adósságaikat. Az LKB ezt nem teheti meg. Nem járhat el ilyen eszközökkel. Ugyanakkor a másodlagos piacon az államadóságok forgalmazhatóak. Néhány héttel ezelőtt az LKB vásárolt görög államadóságokat, államadóságot hordozó papírokat, és 15%-kal változtak a, a kamatok a görög vagy ennek betosztatóan, vagy azért, mert a görög makrogazdasági helyzet annyira rossz, hogy talán újra kéne struktúrálni a görög adósságot. Euh, euh, Ahogy ön is tudja, az Európai Központi Bankban van egy olyan doktrínánk, amelynek értelmében nagyon komolyan meg kell különböztetnünk a pénzpolitikai intézkedéseket, a standard intézkedéseket, a kamatláb meghatározását. Ezek olyan intézkedések, amelyekkel az ástabilitást középtávon próbáljuk garantálni, hogy ezt a szerződés is előírja, hiszen ezzel tartozunk az állampolgárok számára. Ezen kívül vannak a nem standard intézkedések, amelyeket eh, a krízis kitörése óta alkalmazunk. Ezek az intézkedések különböző piacokon torzulásokat, vagy eh, nagy anomáliát mutató eh, tevékenységhez vezettek a nem standard intézkedéseknél likviditást adunk teljes körülön. Ez a full allotment, tehát fixed price angolul, tehát likviditást adunk, és 6 hónapig, illetve egy évig finanszírozzuk a bankokat, ez most már lejárt, vagy le fog járni. Vannak még beavatkozások a, a különböző kötvénypiacokon, van még az SMP program is, amelyről már beszéltünk. Azt mondanám, hogy ezek az intézkedések, ezek a nem standard intézkedések minden esetben lehetővé teszik számunkra azt, hogy jobban tudjuk végrehajtani a pénzpolitikánkat. Olyan körülmények között vagyunk, amelyek rendkívül komplexek, ezek kihatnak a piacok működésére, és ahogy a bevezetőmben is elmondtam, a következő negyed évre döntöttem, döntöttünk arról, hogy három hónapig folytatjuk a likviditási intézkedéseket a full allotment alapján, és a többi intézkedést is folytatjuk. Ezek az intézkedések lehetővé teszik számunkra azt, hogy jelen nehéz körülmények között hatékonyan tudjunk fellépni. És így a pénzpolitikánkat funkcióképesen tartjuk. Következő néppárti kérdezőnk Rudik Rácsalasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az eurókötvényekről szerettem volna szólni, de az erre vonatkozó válasz megszületett a bankelnök úr részéről már, meg a támogató intézkedésekről is beszélt, eh, melyeket az államkötvények piaci forgalmáról az kapcsolódik. Ön szerint az euró megállapodásról kérdeznék, tehát ön szerint az eddigiekben érzékelhető, hogy a gazdasági kormányzási csomag hozzáadott értéket jelentett volna? mert reméljük, hogy megállapodással jutnak ebben. Másodszorban a kamatláb emelkedéseket illetően vannak olyan tanulmányok, mi szerint ezek csökkentik majd a, a gazdasági táplálás mértékét Európában. Ön hogy látja? Az első ponttal kapcsolatban ez egy folyamatban levő dolog, ahogy már elmítettem. Nekem úgy tűnik, hogy bizonyos előrelépések születtek. Mostanság is mármint a kormányzás minőségét illeti. A 27 tagállamban csak úgy, mint a 17 tagállamban. Tehát ez folyamatban van, ez a munka és a parlament teljes mértékben részt vesz a vonatkozó vitákban, nem a kormányzás kénykét alakító eszmecserékben. Úgyhogy, mint mondottam, megint hangsúlyozom, nagyban támaszkodunk az önök munkára, az abból eredő befolyásra, meg a többi európai intézményre is. A második gondolatot illetően azt szeretném ismét elmondani, hogy a mi feladatunk, hogy több mint 300 millió állampolgár számára árstabilitást hozzunk létre. Ezt a múltban is megtettük, a jövőben is feladatként látjuk el ezt, nem az árstabilitás biztosítását, és mindenképpen belátható, hogy ez előfeltétele a fenntartató növekedésnek is, meg a fenntartató munkahelyteremtésnek is közép és hosszú távon. Tehát az ástabilitásban nem vagyunk hidelsek, nem tudjuk azt tartani, akkor a pénzügyi környezet egésze az eurozónában romlik. Hiszen a jövőbeli inflációs várakozás fel, felé megy, amennyiben nem látjuk el ezt a feladatot. Én értelemben úgy gondoljuk, hogy ha sikerül megőriznünk az ástabilitást azzal, nem hogy akadályoznánk, de segítjük a munkahelyteremtést is, meg a gazdasági növekedést is. A fenntartható növekedés és munkahelyteremtés egyik legfontosabb feltétele teljesítjük ezáltal. Uh, we... Köszönöm szépen. Most pedig ismételten. Edward kapja meg a szót. Trisé úr, megpróbálták nem használni az átmeneti stabilitási alapot. Mi a helyzet, hogyha megfordulna a helyzet? Megnézzük az állandó stabilitási mechanizmust, megnézzük az országokat, vannak olyan országok, amelyek válsághelyzetben vannak, és szükségük van erre az alapra, de ők nem fenyegetik az euró stabilitását, mert nagyon kis országokról van szó. Ezek részesülhetnek majd ebből az alapból? Válasz, úgy gondolom, hogy ez egy olyan döntés, amit a megfelelő döntés azoknak kell meghozniuk, mi nem vagyunk a részesei ennek a döntéshozatalnak. Második megjegyzésem, úgy gondolom, hogy Európa arra az elképzelésre épül, hogy minden országot egyformán kell kezelni, függetlenül méretüktől. Ez igaz az irányítási szabályokra is, nincsen különbözőség a nagy, illetve a kicsi és a, na- és a kis országok között. Nagyon fontos ez. Lehetnek kicsi és látható problémák nem igazán az euró számára, hanem inkább az euró övezet stabilitása számára szeretném kihangsúlyozni az eurót, amely, amelyet valutaként erősíti az a tény, hogy 12 éven át árstabilitás jellemezte. Sokkal jobb volt, mint 50 az elmúlt 50 évben, és szeretném azt is megjegyezni, hogy az euróövezet egy konszolidált terület, mint a folyószámlák, illetve mint pedig a, az államadóságok kapcsán. Tehát sokkal jobban, mint más fejlett gazdaság. Tehát azt szeretném elmondani, hogy a pénzügyi stabilitás az euróvezetben Ennek kapcsán úgy gondolom, hogy ezekre a kis osztak is kihathatnak, de minden esetre az a szabály, ami a szabály, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy minden országot egyformán kell kezelni a szabályokat illetően. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. A néppárt nevében Astrid kérdezhet. Madame la Présidente, Monsieur. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr. Volt lehetősége arra, hogy tartalékairól beszéljen, már ami a pénzügyi tranzakciós adót illeti Európában. És ezt még meg, meg, kell vár, meg kellett volna várni a hatástanulmányt, de ezt megelőzve szavaztunk róla, és szeretném most kihagyni az elvi vitát, inkább mélyreható kérdéseim lennének. Mit jelent egy ilyen adó bevezetése Európai Uniós szinten, vagy pedig az eurócsoport szintjén? A pénzügyi piacok úgy működnek, hogy egy nagyon minimális adó is a vállalkozások áthelyezését jelentenie, avagy sem, és milyen, hogyan, milyen mértékben fogja ez befolyásolni a versenyhelyzetet Európában. Milyen más eszközt javasolna annak érdekében, hogy a pénzügyi szektor felvállalja a szolidaritást. A mi részünkről azt láttuk, ugye elfogadtuk a, a tranzakciós adó bevezetését, és ön ezt üdvözölte. Már elég sok bankadó létezik a különböző tagállamokban. Ezt az új banki illetéket, banki adót, amelyről most a bizottság beszél, milyen szinten alkalmazná, hiszen nem válaszolt teljesen egyértelműen asszony kérdésére az Európaktum témájában, amelyet március 11-én fogadtunk el. Franciaország és Németország a gazdasági reformokat kívánja ezzel fölgyorsítani. Azt mondhatjuk, hogy március 15-én az Eurogroup vezetője Jean-Claude Juncker itt elmondta, hogy ez semmilyen hozzáadott értéket nem képvisel majd, és azt mondta, hogy tulajdonképpen már minden létezik, minden ilyen jellegű intézkedés. Ön hogyan értékeli ezt a paktumot? Nagy hűhó semmiért, vagy pedig ez csak az egók játéka, a politikai felelősök játéka, akik reflektorfényre vágynak, talán nem gondolja azt, hogy most a gazdaságpolitikai aspektusra kellene összpontosítani, amely az alapvető célkitűzésekről venni el a figyelmet az euró irányításáról. Úgy gondoljuk, hogy a hatos jogalkotási csomag, az úgynevezett six-pack prioritást kell, hogy élvezzen. Ön számíthat ránk, támogatni fogjuk ebbe az irányba, Hogyha jól értettem, akkor ön is ezt mondta. Köszönöm szépen. Astrid, három perc, 40 másodpercig kérdeztél. Trissé úrnak adom meg a szót. Merci. Merci beaucoup, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, dióhéjban, ami a pénzügyi tranzakciós adó kérdését illeti, szeretném megerősíteni, azt, hogy a saját álláspontunk a következő. Hogyha egy ilyen adó létezik, akkor ezt a e, világszinten kellene bevezetni, így lenne helyes, hiszen ha nem így van, akkor különböző bánásmód érvényesülne a pénzügyi tranzakciók során eltérő lenne ez Európában, mint a világ más részein. Nem csak USA-ról van szó, hanem az ázsiai országokról, a feltörekvő országokról, illetve más fejlett országokról is. Tehát teljes joggal szerintem egyelő játékteret követelünk az óvatossági szabályok bevezetése szintjén, tehát egységes szabályokat szeretnénk nemzetközi szinten, világszinten, és ezzel szeretnénk egyenlő játékteret biztosítani. Ez egy általános megjegyzés volt, amelyel nem szeretném minősíteni magát az adót, amely természetesen méreható tanulmányozást követel. Ami a második kérdést, illetve megjegyzést illeti, úgy gondoljuk, hogy jó lenne, hogyha ezek az illetékek, amelyeket bizonyos országok bekívánnak vezetni, nem mindenki egyébként, itt hozzáállásbeli eltérést tapasztalunk a különböző országok között, de a bizottság alapgondolata az, hogy ezeket az illetékeket, adókat egy alapba lehetne összefogni, és ez egy intelligens megoldásnak tűnik számunkra. Ami az Európaktumot illeti, úgy gondolom, hogy ez megfelelő irányba halad. Nagyon sok minden megjelenik ebben a paktumban, ami a helyes irányba mutat, és amely kormányzási szinten konkrétumokat ír elő, ezeket mi is javasoltuk már, mi is kimondtuk, hogy egy kormányközi aspektus létezik ebben az Európaktubban, amit szeretnénk látni magában a kormányzási szövegben, amelyet ugye önök is tanulmányoztak. Több eleme van az Európaktumnak, amely vélemények, véleményünk szerint bizonyos formában az intézmények normális működésében meg kell, hogy jelenjen. Itt egyébként az Európai Parlament is új elemek vannak, és ezek tekintetében már konszenzus született. Tehát pozitívumról számolhatunk be, így megfelelő irányba tett lépésekről, és amennyire csak lehetséges, ezeket be kellene illeszteni Európa normális működésébe, funkcionálásába. Um, Köszönöm szépen. Most ráterünk a következő LPP e kérdésre, mely Péter Lizet jön majd. De előtte még rász úr. Bardzo dziękuję za możliwość zadania pytania. Przepraszam. Od kilku miesięcy stoi... Köszönöm szépen, elnézést nem kapcsoltam be a mikrofonomat. Eh, az Európai Kocká, Rendszerkockázati Testületet illetően annak a testületnek a munkája nem uh, publikus. Szeretnék uh, eh, rendszerkockázatokról kérdezni. Mit gondolnak a veszélyekről. Itt az Európai Parlamentben, az Európai Intézményekben az elmúlt hónapokban foglalkoztunk azzal, hogy a deficitet megfelelő korátok között tartsuk a tagállamok költségvetésében. Sokan azt mondják, ez csak a kezdet, és az igazi probléma majd a háztatások eladósodása lesz. Szeretném megkérdezni önt arról, hogy mit gondol, hogy a jelenlegi eladósodási szint hasonló egymáshoz, még a tagállamokon belül, még akkor is, hogy a különböző politikákkal próbálják megvégezni a háztatások eladósodását. Ez ön szerint veszélyt jelenthet-e? Második kérdésem. Amikor a túlzott deficitről beszélünk, kilenc tagállamban volt egy kísérlet, amely ahhoz kötődött, hogy ki kellett számolni a független, létreket hozni független nyugdíjkasszákhoz, és arra jutottak, hogy a pénz kivételével csökkenteni lehetne a költségvetési deficitet. Erről ön mit gondol? Mit gondol erről a gyakorlatról? Uh, Mrs. Chair, I have a, a difficulty there. Elnök asszony, nehézségbe ütközök. Mert az első kérdést a az európai kockázati tanács elnökénekhez intézték, a másodikat pedig a bank elnökségéhez, és a kettőt külön kell válasszuk. Eljén való azonban, hogy beszámolhatok az ISRB tevékenységéről a külön meghallgatási program alapján, amelyre abban a mértékben, ahogy is a szerződések nagyon világosan fogalmaznak arról, hogy a két eh, testület különálló. Tehát az LKB e nevében, a, a kormányzott tanács nevében beszélek, eh, és a rendszerkockázati tanács egy nevében pedig egy másik kalapom alatt beszélek. Vegyék a kettőt külön tehát, és kezeljék bizalmasan a szakbizottság elnökéhez is fordulok ezzel kapcsolatban, és vegyék figyelembe abban a jogalkotási munkában, amelyre, amelyben szavaznak. Tehát a második kérdéssel kapcsolatban a nyugdíjalapok, illetve ügyében, amely rendkívül fontos, hogy a nyugdíjalapok számvitele még éppen történik. Tudom, hogy az Európai Bizottság nagyon nagy figyelemmel kíséri ezt a folyamatot, a legjobb megoldást igyekezvén előrányozva a körülményekhez illeszkedően. Azt is tudom, hogy rendkívül bonyolult kérdésről van szó, az Eurostat számítási szabályai figyelembe véve. Mi e területen nem vagyunk felelősek, Ám azt kérjük, hogy a megfelelő mm, döntések és számviteli szabályok, számolási szabályok ne toljanak egyetlen országot sem az irányba, hogy elvessék a megalapozott nyugdíjak rendszerét, és inkább a pénzügyi rendszer felé szorítsák az ország, a tagállamokat. Ez a fő üzenetünk, hogy ezt elkerüljük, ennyire szorítkoznék a válaszomban. Elnök, egy ideje néppárti kérdezőknek adta meg a szót, úgyhogy most Markus neked. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy szólhatok az EKB elnökéhez. Szeretném az európai stabilitási mechanizmust kiragadni. Emlékszem még arra, hogy a legutóbbi meghallgatásán itt a parlamentben az Európai Központi eh, Bank tevékenységét eh, megkérdeztük, hogy milyen helyzet ezzel a másodlagos piacon az államkötvények felhasználás, felvásárlásával, és eh, lehet -e ezzel a mechanizmussal elsődleges piacon is kötvényeket vásárolni. Az Európai Központi Bank ellentétben a másodlagos piacokkal ezzel megszenti a no bail-out uh, záradékot? What we are doing is of course. Amit természetesen működőképes, és illeszkedik az európai szerződésekhez, magától értetődő az, amit teszünk. Amennyire látom, a, a jogászaink, meg a tanács jogászainak a véleménye szerint is, meg a bizottság jogászainak a véleményei szerint is így van ez annyit tennék még hozzá, hogy mi azért lépjük ezeket a lépéseket meg, hogy a normális működés helyreállítására törekedjünk. A monetáris politika transmissziós mechanizmusait illetően ezek normális működését szeretnénk visszaállítani. Ez vezérel bennünket, ezért tettük és tesszük ezeket a lépéseket meg, és persze, mint mondottam, a szerződések értemben erre lehetőségünk is van. Úgy gondoljuk persze, hogy a stabilitási mechanizmus képes magától is erre a másodlagos piacon való vásárlások, felvásárlások révén. Láttuk, és megint láthatjuk, hogy a kormányok elvi döntései a primér piacokon is lehetővé tennék a vásárlásokat. Ezt nem tesszük egyébként, hiszen az elsődleges piacokon való vásárlásokról a kormányok döntenek. Elnök, köszönöm. Most Lisát kérem, hogy tegye fel kérdését. <clears throat> Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt Trisé úr, örülünk annak, hogy ismét itt van a szakbizottságban. Két kérdésem lenne. Először is aha, az eurozóna stabilizálási mechanizmusáról szeretném kérdezni. Ez a versenyképességi csomagot követi. Az államok közöttéség kérdése is felmerül itt ellentétben a közösség kérdésével az Európai Parlament egy gazdasági csomagot hozott létre közösségi módszerként. Ön szerint mi a kapcsolat a két folyamat között? Második kérdésem. Azok az intézkedések, amelyeket javasolnak, azok olyan intézkedések, amelyek rövid távon recesszívak. Hogyan lehet elérni azt, hogy ne csökkenjenek hosszú távon a bérek a tagállamokban, és hogy növekedjen a termelékenység. Hogyan lehet megszüntetni az egyenlőtlenséget az eurózónában? Thank you. Thank you very much. Köszönöm. Köszönöm a kérdést. Az első gondolatok kapcsolatban már kifejtettem, ahogy hallhatták, hogy az intézményi módszereket illetően az ISM felállításában mi is, akár csak a parlament, leg, nagyon szeretnénk támaszkodni lehet hogy mértékben a közösségi módszertanra. És ez nyilván nem meglepően a mi álláspontunk is, meg úgy érzékelem az önöké is. És ugyanez a megjegyzésem vonatkozik a versenyképességi paktumhoz, mely vonatkozóan azt mondtuk, hogy vannak nagyon jó elemei ennek, és ezeket át kéne emelni a gazdasági kormányzási csomagba is, amelyet éppen önök tárgyalnak most. És ami a, általában a versenyképesség ügyét illeti, rendkívül fontosnak látjuk azt, hogy minden gazdaság teljes mértékben figyelembe vegye azt a tényt, hogy mi az árstabilitás biztosítására törekszünk, méghozzá rendkívül világos módon, hiszen a kezetektől kezdve leszögeztük, hogy a két százaléknál kisebb, két közeli szint a célunk, ez a benchmark, és egy sor válság, egy sor nominális értékben is erre törekszünk, ha a termelékenység lépését is figyelembe kell vegyük a bérek alakulásakor, és minden gazdaság minél inkább termelékenyebben működik, annál nagyobb mozgástere a tehát engedhetünk a munkahelyteremtésnek, meg a gazdasági növekedésnek. Rendkívül fontos tehát a termelékenységi vetülete mindennek. És minél inkább tudjuk a versenyképesség felé vinni a, a gazdaságot, annál inkább a konvergencia irányába is haladunk Európán belül, meg az eurozónán belül. Kivált kép. Általában a, a, a bér alakításokról, alakulásról beszélek itt, mert különös azon államok számára, amelyek vesztettek versenyképességükből, a, ugye az egységre eső munkaerő költségeket illetően, különösen Németországban érzékelhető ez alul is a, a termelékenység növelése révén és a munkaerő költségének moderálásával sikerült a gazdaságot növelni, és persze a munkahelyteremtés is nagyon fontos cél, különösen azon tagállamok gazdaságai tekintetében, ahol még mindig túl magas a munkanélküliség. Köszönöm, és Gay Mitchell kap szót. Thank you, President. Thank Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Az ír kormány figyelmen kívül hagyta az Európai Bizottság vészjelzéseit, és a ír és külföldi befektetők beruháztak um, bankokba. Az Európai Központi Bank továbbra is alacsony kamatlábbal dolgozott az, az árinfláció megakadályozására. Ön mintegy két és fél éve dolgozik közöttünk. Azt mondhatjuk, hogy az ír állampolgárok vállalták a felelősséget az adósságokért. Ön is beruházott ír bankokba az LKB részéről. Eljött az ideje, hogy ez állandó beruházás legyen, és az LKB részvényes legyen, ne pedig hitel biztosítója. Nagyon fontos időszakot élünk Írországban is, illetve az eurózónában is. Mit gondol erről a javaslatról? Először is ahogyan már korábban is mondtam, a monetáris politika adott. Adott minden eurózóna ország számára. Növeljük a, növeltük a kamatlábakat 2005 végén, szemben 10 kormány ajánlásával a 12-ből, mégis úgy gondoltuk, hogy emelni kell a kamatlábakat, hiszen az árstabilitás biztosítása volt a feladatunk. 2004 elején nem csökkentettük a rátákat, ekkor 2%-osak voltak a kamatlábak, máshol 1% volt ez a fejlett gazdaságokban, mégis nem, nem csökkentettük a kamatlábakat, pedig a leg legerősebb országok ezt javasolták. És így tovább folytathatnám a sort. Azt mondhatja tehát, hogy túlságosan alacsonyak a kamatlábak, például Írország esetében, de ezek voltak a megfelelő kamatlábak amelyek szükségesek voltak az ástabilitás biztosításához az egész eurózónában. Nem szeretnék ebbe részletekbe belemenni, természetesen a nemzeti politikáknak megfelelő lépéseket kell hozniuk, és megfelelően kell hatást gyakorolni a gazdaságokra annak érdekében, hogy a nehézségekkel megbirkózzanak. Csak annyit mondhatok, hogy a központi bank az központi bank, és ilyen minőségünkben megpróbálunk eleget tenni felelősségi köreinknek, és minden más intézményt is arra hívunk fel, hogy vállalják föl feladataikat, és pusztán ennyit teszünk. Központi bank vagyunk, és mint központi bank úgy gondoljuk, alapvető feladatunk az, hogy központi bankként működjünk. Köszönöm. Köszönöm az a különös helyzet állt elő, hogy időt akarítottunk meg, úgyhogy nem sokára spontán felszólalásokra adom meg a lehetőséget. Én azonban a bank stressztesztjéről kérdeznék, volt erről már szó, és azt is tudom, hogy ez egyfajta egyensúly helyzet lehet a hitelesség, a bizalom és az átláthatóság között, értékei között egyes bankok, meg a központi bank is attól tartott, hogyha mindent nyilvánossá teszünk, akkor a, a, a válság, az a bizalom válságához vezetne. Azonban a piacok, az állam adósságok banki könyvelésével kapcsolatban szeretnének tájékoztatást, és többet akarnak tudni a bankok közötti kockázatokról és a bankok egymásnak való kitettségétről. És ez összefonódik az állam adóssági válsággal, meg azzal a követelményen, hogy az államok vál, vál, vál, válnak vetve kell, hogy felálljanak, mert ha nem ez történik, akkor lesz egy, végül is egy, egy német bankkiválság is. Ugye Németországnak saját érdeke is, hogy segítse a többieket és az egész rendszert ennek betudhatóan. Ám végső soron feltehető a kérdés, vajon nem volna helyén való, mi sokkal nagyobb átláthatóság a bankok hosszú távú érdekeit is szolgálná ez, nem is szólva a többiekéről, és ez a, az államadóságok bankok beli számvitelét is, különösen a kapcsán nagyobb figyelmet kellene szentelni ennek. Köszönöm. Amennyire emlékszem, az elmúlt stressz tesztek időszakában az át, a teljes az egyes bankok által birtokolt és a, a könyvekben jegyzett, főkönyvekben jegyzett kötvények értékét nyilvánossá tették. Állampapírok értékét nyilvánossá tették. A megfigyelők és elemzők ilyen módon értékelések, értékeléseket végeztek, vehettek ezen adatok alapján. Bár a szabály az, hogy a banki könyvelést nem piaci alapon kell értékelni, hanem megfelelő szabályok szerint nominális, a nominális tételek figyelembevételével. Nem akarok most az EBA helyére ugrani, hiszen annak megvan a maga szerepe, ott kell megfelelő makrogazdasági fel, feltevéseket megtenni a stresszteszt kapcsán, és az IBA kell, hogy eldöntse, mit publikál ezek közül, és mit nem. Ám ahogy én látom, az lehet a szándékuk, hogy ahogy korábban tették az első stressztes során, most is azt kérik majd a bankoktól, hogy tegyék nyilvánossá a, ezeket a könyvelésbeli tételeiket. Tehát nem akarok magamra vállalni ezt a felelősséget, nem az én dolgom ezt eldönteni, de az Európai Bankhatóság lehet, hogy úgy dönt, mint a korábbi stressztesz során tette. Elnök, van-e még kérdés feltevő? Ó, látom, többen is. Ön az első, aztán Szilvi. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm az elnök úr válaszát. Feltenném a kérdést, hogy vajon elfogadja azt a feltevést, hogy az ír kormány számára e- lehetetlen, hogy egyszerre kezelje az örökölt válságot, miközben újra tőkésíti a bankokat. A kettőt egyszer nem lehet megcsinálni, talán túl sokat kérnek egyetlen, vagy követelnek egyetlen tag, egy tagállamtól. Nem. Én nem mondanám ezt. A döntés, mely megszületett az ír kormány részéről, meg az elmúlt három évben született döntések, érvényesek. Van egy nemzetközi közösség által jóváhagyott program, melyet nem csak az európai közösség, hanem a nemzetközi közösség egésze jóváhagyott. Alapvető fontosságú ez a program a hitelesség szempontjából, Írország hitelessége szempontjából, és más feltételezéssel nem élhetek, mint hogy ez a bölcs és megfelelő döntés és erőfeszítés az ír kormány és a parlament részéről is, hogy a, a, az ország hitelképességét visszaszerezzék. Úgyhogy az a munkahipotézisem, hogy Írország képes lesz erre, és meg is teszi ezeket a lépéseket. Elnök asszony, Szilvi Thomas, és aztán Lisa ha lesz idő. Köszönöm szépen, nagyon röviden csak. Van valami, ami zavar engem. Jó páran úgy gondolják, hogy a Európai Tanács nyilatkozataival mm, azt mondhatjuk, hogy a kormányok tiszteletben tartják majd azt, amit mondanak. De azt kell, hogy mondjam, hogy objektív módon az Európai Növekedés Stabilitási Paktumot nem tartották tiszteletben a tagországok, ugyanez vonatkozik a Lisszaboni stratégiára. Mit gondol, azok az országok, akik eddig ezt nem tették, a Comply or Explain elv alapján majd megfelelően járnak el? Elnök? Nem. értek önnel. A Comply or Explain igazából arra vonatkozik, hogy a bizottság követelményeinek meg kell felelni. Ez ugye a comply, tehát a megfelelési rész. De én is úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy a bizonyíték terhét ugye megfordítsuk, a minősített többségre gondolok, tehát nem ugyanaz a döntéshozatali rendszer van most életben, mint korábban ezt sokkal automatikusabbá tettük a kontroll, az ellenőrzés tekintetében. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a jelenlegi időszak nehézségei, amelyek nagy kihívást jelentenek, és minden kormány, minden felelős érzi ennek súlyát, mindenkitől azt követeljük, hogy sokkal óvatosabban járjon el a jövőbe, mint a múltban. 2004-ben, 2005-ben nem gondoltuk azt, hogy ultra ortodox lett volna a növekedés és stabilitási paktum, és bizonyos országok kérdéseket tettek föl ennek kapcsán, kétségekbe, kétségeket támasztottak. Mi az Európai Központi Bankban kitartottunk a stabilitási és növekedési paktum mellett. Ez a bizottság és a tanács között igazságügyi problémát is jelentett, ugye? Ne felejtsük el. Ez azt jelenti, hogy sokkal keményebb kézzel kell az irányítást elvégezni, és jobb, hogyha kemény, stabil intézményekkel számolhatunk, amelyekben bízhatunk. Thomas van következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, Trisé úr. Nagyon dicsérték Németországban önt a bankok, azt mondták önről, hogy ön egy német, francia, ez nekem támogatja, támogatta a mi stabilitásunkat. Van egy téma, amit kritikusan látunk, ő mindenképpen szeretné a kötvényeket felvásárolni. Azt mondta, hogy ez egy különleges intézkedés mindenképpen ezt valamikor majd be fog fejeződni, és a spekulásokkal szemben is fel kell lépni. A bankok azonban azt mondják, hogy itt nagy kockázatok vannak a biztosítási rendszerekben az egyes tagállamokban emiatt. Ez megmarad -e ez a különintézkedés, vagy ez már a múlté lesz, vagy azt mondják majd, hogy ha erre szükség van, akkor mindenképpen elkezdik felvásárolni a kötvényeket. Én tudom, hogy ez egy jó intézkedés magában, és hogy ez a stabilitást szolgálja. As I said, uh... Ahogy mondtam, amiről döntöttünk monetáris politikán kapcsán, az az volt, hogy a monetáris politika nem standard részében megpróbáltuk helyre állítani a monetáris politikák megfelelő működését, és pontosan ezért fogtunk bele ebbe a programba. Nem a, finan, nem a, finan, nem a pénzügyi stabilitást szolgálja, hanem a monetáris stabilitást, ahogy mondtam, ezt azért hoztuk létre, a standard intézkedéseket, hogy az árstabilitást garantáljuk, a nem standard intézkedéseket pedig arra hoztuk létre, hogy a piaci töréseket orvosoljuk ezzel. Ezzel kapcsolatban többet nem is akarok mondani. Elisa. Elisa. Era Köszönöm, elnök asszony. Elnök úr, a kérdésem ezúttal a, a banki csődökre vonatkozó dönt döntésekre vonatkozik, meg a vonatkozó szabályokra. Ez a kockázatok eh, legnagyobb forrása, legalábbis ezt tapasztaltuk Európa szerte. Fontos volna, hogy egy közös szabálykönyv jönne létre a, a csőd eljárással, a bankcsődök szabályával kapcsolatban, és egy tehermegosztási mechanizmus is érvényesülne. Ezáltal védve az adófizetőket végső soron. Ez a folyamat ugye elindult ugyan, ám kérdésem, hogy egy európai szintű megoldás lehetősége miért tűnt el, hiszen az beli állam és kormányfők áprilisi márciusi határozata elég világosan szól arról, hogy a stressztesztet követően minden tagállam maga dönt arról majd, hogy közbe akar avatkozni vagy sem, és mindegyik a saját mechanizmusát érvényesíti a banki csődöket szenvedett bankokra vonatkozóan. Ez szerintem visszalépés az európai szintű megoldás felől egy tagállami körű megoldás felé, véve a parlament azon kérését, amely egy európai keretre vonatkozott a válság kezelése érdekében. Nyilvánvalóan Beszélünk sokat az államadóságok kezeléséről, egy-egy tagállamon belüli csődökről, ám a bankok csődjeit, a tagállamok csődjeiről vitatkozunk, és beszélünk ám a banki csődöt, mintha nem látnánk. Köszönöm szépen, azt mondanám, hogy a stressz teszt azt szolgálja, hogy a bankok ellenállását erősítsük, és megnézzük azt, hogy különleges körülmények között képesek-e ellenállni, avagy sem. Az elképzelés az az, hogy ne azokat azonosítsuk, amelyek csődbe mennek, hanem azokat, amelyeknek során meg kell tenni intézkedéseket a magánszektorban, a részvényesek között, a piacon, és ezeknek az intézkedéseknek kivételesnek kell lenniük, és arra kell szolgálniuk, hogy újra tőkésítsék a bankokat. Sufficiently capitalized. And uh, this is uh, clearly... Abban az esetben, hogyha nem egész, nem uh, elég erősek tőke szempontjából. Egyértelmű az, hogy nincs olyan mechanizmus, uh, amelyen újra tőkésítene le, újra lehetne tőkésíteni a bankokat európai szinten. Én, ha jól hattam, én pontosan ezt szeretné. Ez különbözik attól, amit a határokon átnyúló ö, megoldásnak hívunk akkor, amikor összeomlik egy bank, de a stressztesztek a megfelelő módok ahhoz az Atlanti óceán mindkét partján, hogy ellenőrizni lehessen azt, hogy eléggé ellenállóak-e a bankjaink, hogy meg lehessen előzni azok összeomlását nem fogok most megjegyzést fűzni az ön kérdésének másik részéhez, csak annyit mondanék, hogy az a koncepció, amelyet minden kormány elfogadott, az egy olyan koncepció, amelynek értelmében nincsen más koncepció Európában, mint a világ többi részén. Ez egy doktrína, amelyet az IMF is alkalmazik, és ennek alapján az adott országban nincsen. Might uh, be different, but it is not a... Úgynevezett default nincs, tehát ennek alapján dolgozunk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, és így már le is zárjuk a monetáris párbeszédünket. Köszönetet mondok Trisé úrnak azért, hogy volt ereje ahhoz, hogy nem csak ezzel foglalkozott, hanem a magánüléssel is megválaszolta a kérdéseinket. Most pedig szeretném átadni az elnökletet az alelnöknek azért, mert meg kell jelen, jelennem Trisi úrral együtt a sajtóképviselői előtt. let me see. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Vegyük a következő napi rendi pontunkat, hölgyeim és uraim. nem más, a 2003 per 71-es irányelv módosítása. Bálc úrra jelentéstől, meg is adom neki a szót. Köszönöm. Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Ez év január 19-én végre-végre az Omnibus 2-es irányelvvel kapcsolatos munkámmal elkezdhettem. 15 hónapot vett igénybe a bizottság munkája, újra és újra azt ígérte, hogy majd tá- nyilvánosra teszi a, a tájékoztatását. Én türelmes ember vagyok, de hát ez egy elég hosszú időszak volt, és a végén egy kevési kiérlet szöveg született meg a nagy vajudás után. Tehát a végén aztán végül is sikerült egy jó munka, együtt, módszer együttműködés kialakítanunk a bizottsággal, de azért engedjék meg ezt a bíráló megjegyzést. Két keretirányelv érint a módosítás és jövőbeli irányelvet. Azért lett szükség erre az irányelvre, hogy a Solvency 2-es Lisszaboni szerződésből eredő ö, követelményhez igazodjunk az Omnibus 1-es irányelvvel kapcsolatban. Prészédó képviselőtársam már elvégezte ezt a munkát, aminek egy kisebb részét az Omnibus 2-esben kellett kezelni. Hadd szóljuk most az Omnibus 2-es irányelvről, hogy egyszerűbbé tegyem a vitát, egy munka anyagot osztottunk el, mert megtalálnak a dossziéjukban, és múlt héten e-mailben kiküldtük a szakbizottsági tagoknak ezt. Ezért ennek az anyagnak a szerkezetét követem most magyarázatomban. Az Omnibus 2-esben egy is, pont, ahogy a korábbi komitológiai eljárásban leírtuk, ezt is ki kell igazítani. A bizottság diszponizálással kapcsolatos ajánlásban delegált módon a technikai végrehajtási sztenderdekre utalt. Nem találunk egy egységes szabályozási sztenderdet, ennek ellenére a bizottság anyagában. Ez számomra nehezen érthető. A jogi alapot azért hoztuk létre, hogy jövőben technikai szabályozási sztenderdeket Európa hozzon létre. Öt cikke foglalkozik a vonatkozó szerződésnek ezen közös sztenderdekről mégsem találjuk ezekét. A következtetésem ebből az, hogy a végrehajtási intézkedések körében az e- Omnibus 1-es kell, hogy orientáljon bennünket, és a három hónaposra kell, és további három hónapra kiegészítővel kell tennünk a parlament véleményalkotási jogi határidejét. A nemzeti felügyeleti hatóságokra vonatkozóan a bizottság 12 cikkben határozza meg ezeket. A, a SEOPS előzetes bizottság belépését is megengedi egy sor cikkben. Érdekes módon azonban azon cikkekben, ahol eddig is részt kapott a SEOPS. Itt pedig a, a SEOPS csoport politikai kényes volt a merül fel. egy Európa konzultációs szakaszt is megfogalmaz mindez. Itt tehát két eljárás egybecsúszott, és ez időveszteségeket okozhat. Különösen, hogyha az idő lényegi mm, tényező, akkor gond ez. Az Európai Szomveszi kettes irányelv ezen túl a bizottság sem az Omnibus 1-ben, sem az Omnibus 2-ben nem szabályozta biztosítók ügyét. Itt is tehát újra kell gondolnunk ezt az anyagot, szóval nem szabad alávettünk magunkat, a, magunkat a bizottság idődiktátumának, hanem már most jeleznünk kell, hogy erre megfelelő időt kell szakítanunk. Ez egy persze egy nyílt gondolat, amelyet szívesen megvitatok itt a szakbizottság körében majd. Politikai szempontból az Omnibus 2-es számára az Omnibus 2-es irányelv hatáskör a legsúlyosabb kérdés. Ezen koncepció mögött nagyon nagy kérdőjelet látok. Ma nem akarok értékelést nyújtani erről, ám azt szeretném már most kifejezni, hogy egy biztonságos információs alapra van szükség ahhoz, hogy a likviditási prémium ügyében döntést hozhassunk. A bizottság a jövőbeli végrehajtási feltételekről is beszél, ám a keret irányelven túl nincs konkrét szövegrész erről. Így módon, mint a kivonnák a, bizony, a parlament hatásköréből ezt a kérdést. A, a bizottság javaslata szerint az EIOPának egy keretszabályzást adnánk. A külső rating ügynökségekkel foglalkozna ez, a bizottság ugyanakkor a CLD saját tőke irányelvről is utal, ugyanakkor a CRA szabályozással ütközhet ez a rating agency engedélyezése tekintetében. Aztán a harmadik államok ekvivalenciája is problémát jelenthet a bizottság. Egy negatív ekvivalencia döntést öt évre vonatkozóan is konzekvencia nélkül irányoz elő. Ez harmadik országbeli biztosítói csoportokra is vonatkozik. 50 milliárd euró a megtakarítási keret, ám a tagállamok a 260-as cikkben és a 227-es cikkben kivételeket fogalmaznak, meg nem ütközi szabályokat kell létrehoznunk a nemzetközileg kiegyenített szabályok igényének megfelelően. Ám aztán öt év után hogyan alakul mindez feltehető a kérdés konfliktus potenciált tartalmaznak az átmeneti intézkedések is, melyek maximum három, illetve tíz évre vonatkozhatnak. A bizottság javaslata jogi szempontból nem egészen biztos talajon áll. Különösen a parlament együttdöntés és rendezési joga nem érvényesül. A keret irányelven maximális átmeneti időszakot jelölnek meg, a konkrét átmenet időszak és a szolvencia kettes hatályba lépése csak a végrehajtási intézkedésekben kerül szabályozásra a bizottság anyagában. Itt az Európai Parlament csak igent vagy nemet mondhat, és az egész csomag végrehajtás intézkedés csomagra igaz ez. Meg kell vizsgáljuk, hol van szükség átmeneti intézkedésekre. Remélem, hogy ez a Quiz 5-ös elemzés e tekintetben nem nemrég látott napvilágot hasznunkra lehet. Ezek a munkaanyagban is szerepelnek. Szeretném felhívni a figyelmünket még az Európai Bizottság rendjére, amelyet az első oldalon találnak. Alapvetően nem érdekem az, hogy halasztás szenvedjen mindez, ám ha az Európai Bizottság mennyi időt szentelt ennek a dolognak, az Európai Parlament is megfelelő időt kell kapjon a dolog áttekintésére, a Solvency kettes időrend, menetrendje felett nem hújatunk szemet. Köszönöm a figyelmüket, és köszönöm képviselőtársaim érdeklődését és értékelését a munkámmal kapcsolatban. Mr. Barth, now Mr. Skinner, Peter, you have the floor. Köszönöm szépen, Skinner Péter a szó. Um, Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek ezt a gyors munkát. És most ugye ezt az ütemtervet kell követnünk. Az irányelv vett órákon keresztül vizsgálni kellene, alapos átvizsgálásra van szükség, és ez rendkívül fontos a Solvency 2 alkalmazása szempontjából, illetve az Omnibus 1 örökségét illetően, hiszen hogyha eleget akarunk tenni feladatainknak, akkor figyelembe kell venni, hogy milyen feladatot kaptak ezek az újonnan létrehozott hatóságok. Egyetértek azzal, hogy mélyreható munkára van szükség. 15 hónap alatt jutottunk el idáig, és nagyon fontos ezt észbe tartani akkor, amikor erről a folyamatról beszélünk. A Solvency 2, a Solvencia 2, illetve az Omnibus 2 szempontjából fontos ez a kérdés. Konkrétumokkal kell dolgoznunk. Egyetértek a jelentéstevővel, itt technikai kérdéseket kell megvizsgálnunk, részleteket, megoldásokat kell találnunk, nem pedig új problémákat találni, illetve új, új formákkal, eszközökkel kikerülni a szolvencia kettőt. Azt hiszem, hogy van egy-két alap gondolat. Balsz úr már utalt ezekre, tehát nem szeretnék mélyrehatóan belemenni ebbe a kérdésbe. Az első fontos dolog az az, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat meg kell különböztetni a technikai szabványoktól, és Sanchez Casedo munkáját vehetjük itt alapul. Tudom, hogy ön is részt vett ebben a munkában. Ami az ütemtervet illeti, a bizottság iránymutatását, ütemtervét, illetően, illetve az egyéb ütemterveket illetően, azt hiszem, hogy a vitára kell, hogy sor kerüljön, ennek eredményeképpen hibrid eszközök születhetnek a jelenlegi jogalkotási ciklusban. Ugye 15 éves átmeneti időszakról beszélünk, most 10 évet említettünk, hát azt hiszem, hogy ebbe az űrzavarba valahogy tisztázni kellene a dolgokat. Ami a transatlant és globális konvergenciát illeti, figyelembe kell venni a harmadik országokat, ez egyértelmű, illetve azokat a cégeket, amelyek itt szeretnének tevékenykedni. Ezért elég nehéz az, hogyha az Egyesült Államok részéről 54 külön állammal kell dolgoznunk. Ami a hatáskört illeti, és itt szeretné levonni a végkövetkeztetéseket, látom, hogy merre halad a jelentéstevő, igaza van, standardot, szabványt szeretne, illetve a legfontosabb kérdések mutat rá. Eddig csak felszínesen érintettük az ezzel kapcsolatos információkat, nagyon fontos foglalkozni olyan kérdésekkel, mint az illiquidity premium. Beszéltünk már a szolvencia kettő szintjén is kérdésekről, de nem elég mélyrehatóan, és azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy tisztázzuk ezeket a dolgokat. Hogyha csak feltételezett árakkal dolgozunk, az csak ijeszget bennünket, oda kell figyelni a kintlevőségek és az eszközök egyensúlyára, meg kell nézni, hogy ez hogyan mutatkozik meg az eszmecserénkben. Valóban moratóriumot kell tiszteletben tartani, és a szolvencia kettőből származó problémákat, különösen az értékpapírokat illetően fontos, hogy ezekkel foglalkozunk a jelenlegi vitáink során, és tisztázni kell a jelenlegi helyzetet. Ami a hatáskör ki terjesztését illeti az EIOPA, az Európai Biztosítás és Foglalkoztató Nyugdíjhatóság esetében. Nos, beszéltünk már ennek a gyakorlati részéről, a közvetlen felügyeletről, hogy hol veheti ki ebben az EIOPA részét. Ez azt hiszem, hogy helyes, amit eddig megbeszéltünk. Jelenleg irányelvről van szó, nem pedig rendeletről a bizottság jelöli meg a hatáskört. Üdvözlöm a bizottságot itt a teremben, hiszen így remélhetőleg hozzászólhat majd a vitához. A jövőben, amennyiben erre szükség van, látni kell, hogy a hatáskör tekintetében milyen elképzeléseik vannak. hiszen az Európát nem szabad feleslegesen bombázni munkával. Nézzük, nagyon sok munka van előttünk, várom a közös munkát a jelentéstevőkkel, és üdvözlöm az eddig elhangzottakat. Sylvie. Oui, moi je vais très brève pour euh, d'abord remercier Burkhard. Nagyon röviden. Először is üdvözlöm a jelentéstevő munkáját, hiszen nagyon gyorsan létrehozta ezt az anyagot. Köszönöm szépen, hogy kézbevette a dolgokat, és mindezt nyugalommal tette, hiszen látván azt, hogy mennyi időnk volt a gondolkodásra. Nos, az ellenőrzési paktumot figyelemmel követte a jelentéstevő, az alapvető gondom az az, hogy koherensek legyünk az eddigi előírásokkal. Megkaptuk a munkadokumentumot, természetesen, a Sánchez Preszedő is elmondta, a delegált, feltámzáson alapuló jogi aktusokkal megfelelően bántunk, van még egy nagyon fontos kérdés, a szolvencia 2 megvalósítása, ezt próbáljuk biztosítani. Az általános kontextus tekintetében azt hiszem, hogy vannak még tőkekövetelések a bankok részéről. Egy egészen utolsó megjegyzés. Ugye látjuk, hogy mi történik Japánban itt olyan mértékű katasztrófáról beszélünk, amelynek még a végét ugye nem is ismerjük, hát nem tudjuk, hogy ez milyen hatással lesz majd a biztosítási ágazatra, nem tudjuk, hogy bizonyos európai vállalkozásokat, cégeket ez érinte, avagy sem. Prokát, köszönöm szépen a munkát, és én is rendelkezésre állok a jövőben a közös munkához. Köszönöm. Filip. Filip következik. Köszönöm szépen. ez a, ez a fajta hát, jövő napfény egyfajta ragyogás kölcsönöz nekünk. E, Burkhát, e, én Zön helyett, Sven helyett szólok, és ezért bocsáss meg, hogyha esetleg buta hibákat ejtek. Először is az ütemezés, azt még értem. Üdvözöljük azt, hogy szükség van több időre. Ez nagyon fontos számunkra, és szeretnénk elég időt szakatani erre. Üdvözlöm tehát az ütemterve kapcsolatos javaslatodat. van, mondja ezt, de mivel nem vagyok szakértője ennek a témának, de valóban a, eléggé világos volt a munkadokumentumod. A következőt szeretnénk elmondani. Először is az EIOPA közvetítői szerepével kapcsolatban nem szeretnénk, hogyha ezt a rendeletet használnák arra fel, hogy gyengítsék az EIOPA jogköreit, akkor, amikor létrehoztuk azt a rendeletet, amely létrehozta az ESMA-t. Tehát nem szabad, hogy ezt hátsó ajtóként használják ki. Az illikviditási prémium, hát ezt nem ismerem annyira, nagyon fontos az, hogy ne adjunk nem megfelelő előnyt az iparágnak. Hogyha ez valóban létrejön, akkor ezt el kell kerülni. A harmadik pont, és ez egy olyan pont, amit te is említettél, ez a 260-as cikkre történő utalás. Nem szeretnénk, hogyha ez egy túlságosan nagy kiskapu lenne, amelyel az egész rendelkezést gyengíteni lehetne. Negyedik megjegyzés, az átmeneti időszak. Ez egy olyan dolog, amelyről úgy gondolom, bár nincs meg a bizottsági szöveg, de a CRD 4 és a Bázellel kapcsolatban is aggódok egy kicsit. Az átmeneti időszak lehetséges hosszát illetően nézzük meg, hogy mit csinálunk. Tudom, hogy utaltál erre, Nézzük meg azt, hogy milyen komolyan számon kérjük a kormányokat, amelyek el vannak adósodva. Szeretnénk, hogyha a költségvetéseket rendbehoznák. Nem tudom, hogy miért nem lehet miért, nem, miért, lehetne, miért lehetne ilyen hosszú átmeneti idő az ipar számára, a pénzügyi szektorban tevékenykedő vállalatok számára, akkor, hogyha a kormányoknak a lehető leggyorsabban kellene ezt elvégezniük. Tehát nem szabad egy oldalonak lenni, de biztosítani kell azt, hogy a helyes dolgot tesszük itt. Mi aggódunk amiatt, hogy túl nagy jogköröt adunk a bizottságnak ahhoz, hogy meghatározzák az átmeneti időszak hosszát, mikor pedig tudjuk, hogy az a lobbizás, amit az ipar végez, az a bizottságot célozza meg zárt ajtók mögött, és tudjuk, hogy így a leghatásabbak. Tehát, hogyha szeretnénk ezt a fajta hatékonyságot csökkenteni, és ezt kellene csökkenteni, akkor megfelelő jogkort kellene megtartani itt a parlamentben ahhoz, hogy nyomon tudjuk őket követni. Nem szabad, hogy ez túl könnyű átmenet legyen számukra. Ez nem az állampolgárok, nem a kormányok számára. Ez nem lehetséges, akkor mert lehetne pont nekik könnyű nehéznek kell lennie, de hát ilyen az élet. Very much. Köszönöm. Megadom a bizottságnak mindjárt a szót, ha van részükről valakit, biztosan van. Van néhány túlillője a Solvency 2-nek itt a teremben. Azt hiszem, akkor is tudtuk, mit csinálunk, meg most is tudjuk, mit akarunk, és nem vagyunk eh, teljesen elégedettek a, ezen javaslatok némelyikével. Nem tudom, Filip, hogy itt ugye vannak-e a bajok. Emlékszünk, a Szolvenci 2 is voltak bajok, különösen a tagállamok körében, és érzékeltő volt a súlyos lobby tevékenység is a, az ipar, illetve az ágazatok részéről de hát mindenkinek meg kell hallgatni az érdekeit. Fontos, hogy neked de tudjuk, hogy ki, minek, kinek mi az érdeke, és ismerjük ezeket. Ezek után most megadom bizottságnak a szót. Thank you very much. Köszönöm, elnök asszony. Köszönet jelentéstevő munkaanyagáért is, mely meghatározza a vitatott kérdéseket, és nagyon világosan körüljárja ezeket, és köszönet a szakbizottságban feltett kérdésekért is, meg a kommentárokért is, amelyekre igyekszem reflektálni most. Először is a javaslat beterjesztésének menetrendjét, illetően tudom, Balc úr említett 15 hónapot, az egy kicsit talán eltúlzott értékelés. Tény azonban, hogy meg kellett várjuk az Omnibus egyes befejezését, jogi okoknál fogva, ezért az Európai Bizottság úgy tervezte, hogy szeptemberben a tájékoztatás, aztán a csomag később zárult, mint vártuk, meg kellett várnunk a hivatalos labban való közlését, mielőtt mi asztalra tehettük volna ezt a javaslatunkat. Ezért szenvedett halasztást a dolog, de azért 15 hónapnál rövidebb idő volt ez. Ebben a javaslatban igyekeztünk az, az Omnibus 1-es hibáira reflektálni. Tudni tudtuk, hogy ha nem ezt tesszük, akkor joggal bírálnak bennünket, hogy egy olyan szabályozást vezetünk ebben az ágazatban, amely nem egyezke, egy, egyezik, vagy illeszkedik a többi ágazat szabályozásához. Az illikviditási prémiummal kapcsolatban igaz Balc úr, hogy ez fogalom bevezetések kicsit Deus ex machina módon bukkan fel ebben a javaslatban, ám ez az elmúlt 15 hónapban folyó vitákra reflektál, amelyet a tagállamok és az érintettek folytattak, és az elégedetési prémium a pénzügyi válság után merült fel, mikor rádöbbentünk, hogy lehet, hogy a vállalatok vannak olyan kintlevőségeik, amelyek, illetve tartozásaik, amelyek rögzítettek, meg vannak ilyen kintlevőségeik is, és ez egyfajta prémiumot jelenthet, amelyet a vállalatnak figyelembe kell vennie, amikor adóságait értékeli. A szakbizottság is asszony bizonyal belátja majd a magyarázatunk után, mit akartunk ezzel elérni. Nagyon fontos szab, célunk az volt, hogy a, hogy a, szab, a biztosításokban egységes szabályok érvényesüljenek, nagyon nehéz tárgyalások után végre a biztosítókat érintően egységes szabályozás jött létre. Ezért gondolt, gondoltuk úgy, hogy ha ebben változások történnek, akkor az európai szinten történjen, ezért hárul nagy szerep az EIOPára, ezért tartjuk oly fontosnak ezt. Nem szabad azonban újra tárgyalnunk a Solvency 2-es irányelvet. Ehelyt. Nagy siker. A rendszer működő képességét bizonyítottuk, bizonyítást nyert, bár egyes területeken javítani lehet, ám az túl korai volna, hogy a Solvency 2 most újra tárgyaljuk, miközben még be sem vezettük teljes mértékben a gyakorlatban. A Krisz 5-ösben a legutóbbi hatásvizsgálatok eredményeképpen, amelyet az Európa nemrégiben publikált, a tagállamokkal és az érintettekkel most kell megvitassuk a azokat a tanulságokat, amelyeket a kvantitatív hatástudományokból szűrhetünk le, amely egyébként a legnagyobb Európai Unióban történt ilyen hatásvizsgálat volt. 2500 vállalat vett részt ebben a hatástanulmányban, hatásvizsgálatban, és ennek keretében belül az átmeneti intézkedéseket is vizsgáltuk. Azt remélem, elnök asszony, hogy a... egy olyan szöveggel tudunk majd előállni, amely pontosan meghatározza hogy ezek az átmeneti intézkedések miben is állnak majd, hiszen a legfontosabb cél az, hogy világosság, átláthatóság érvényesüljön ezen átmeneti intézkedések ügyében. Ez a Krisz 5-ös adatainak ismeretében lesz majd lehetséges. Az európa hatalmas feladat körére is utaltak, hiszen ők kell a kötelező technikai sztenderdeket kidolgozzák. Egyetértek abban, hogy a javaslatunkban kijelölt határidő 2011 vége teljesen irreális, hiszen mostanáig késleket, késlemet szenvedtünk, ezért a tanácsban bizonyos rangsorolást kell végezni afelől, mi az, ami abszolút szükséges és sürgős, és mi kell ahhoz, hogy a Solvency 2-es végrehajtása kerülhessen, és mi az, ami később határidőre halasztható. Összefoglalva tehát a bizottság üdvözli a jelentéstevő munkanyagában tett kijelentéseket, üdvözöljük a kérdéseket és a megjegyzéseket, igyekszünk önökkel együttműködni, hogy jó eredmény jöjjön létre, és a végén hozzátenném, hogy rendkívül fontos az, hogy megvizsgáljuk ezt a szöveget, ám a Solvency 2 egy nagyon nagy projekt és a, a piac szereplők, szereplők várják annak megvalósítását, több millió euróról van szó, nagyon sok pénzről, és ha január 1-ig, 2013. január 1-ig nem tudjuk tartani a határidőt, az baj lenne, ezért arra kell törekednünk, hogy e, ezt a vállalásunkat tartani tudjuk, a 2013. január 1 határidőt tartani tudjuk. Köszönöm. Bálc úr, szeretne még egyszer hozzászólni. Egy will ob des schönen Wetters äh, die Sitzung heute nicht unnötig verlängern. Ich äh, danke. Nem szeretném ebben a szép időben szükségtelenül meghosszabbítani ezt az ülést. Köszönöm szépen mindenkinek a megjegyzést, köszönöm szépen a bizottság képviselőjének is. Úgy vélem, hogy jó úton haladunk, és a fő üzenete a mai délutánnak az lehetne, hogy valóban az egészet nagyon technikailag kell megközelítünk, és nem annyira politikai szempontból, én ezt javasolnám jelentéskészítőként, a szolvencia kettő meghatározásához kell valahogy majd csatlakozni. Az Omnibus 1 is egyfajta technikai módon nyertünk el, és úgy gondolom, hogy az ányék jelentés tevők is jónak tartják ezt, itt vannak ők is örülök annak, hogy a következő héten már elkezdhetjük a munkát, ez vonatkozik a bizottságra és a csapatára is, és úgy gondolom, hogy ez egy jó első eszmecsere volt. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen, akkor ezzel le is zárjuk a mai ülésünket, lezárom a mai ülést, és holnap találkozunk kilenckor. Almónia biztos úrral fogunk ezt most folytatni.